és a szavazásra júniusban kerül sor. A következő, illetve az ülés holnap április 18-án 9 óra és 17 óra között folytatódik, a jegyzőkönyv a honlapon